Megadom a szót. Messerschmidt képviselő úrnak a Gomes jelentéssel kapcsolatban. Tessék, Messerschmidt. Tak for uh, anledningen til at udtale sig om den aftale, der er i dag... Köszönöm szépen a lehetőséget. Ma egy megállapodást kötöttünk az Európai Unió és Líbia között, ez egy keretmegállapodás. Én... Kérem, csöndben hagyják el a termet, mondja az elnök, zavarják a kollégákat. Grazie. Er er Tehát egy dolog van, amit nagyon hiányolok, és ami nagyon fontos lett volna az európaiak számára. Ez abszolút egyáltalán nem szerepel a jelentésben. Arról van szó, hogy Líbia egy tranzitország az illegális bevándorlók számára, amelyek Afrikából és Ázsiából érkeznek, onnan pedig Európába jönnek. Ez egy közismert tény. Európa az a mágikus hely, ahová mindenki jönni szeretne. Itt kolbászból van a kerítés. Európa egy mágnes, nagyon nagy vonzerővel bír nagyon sok ember számára, akik a saját nyomorukból, a saját országukban lévő nyomorból szeretnének elmenekülni. Líbia egy átmeneti tranzitország más országokkal együtt Líbia ezt a szerepet tölti be, és ez hatalmas kihívás a számunkra. Sokkal nagyobb szerepet kellene, hogy játszon ez a tény az eszmecseréinkben a líbiai hatóságokkal és követeléseket kellene megfogalmaznunk, és gondoskodnunk kellene arról, hogy az Európára nehezülő nyomás csökkenjen. A párbeszéd sajnos nem elegendő ehhez. Köszönöm szépen, Muszkárdini asszony. Dichiarazioni voto. Szavazatokat magyarázunk. Írásba szeretném ezt benyújtani. Köszönöm, hogy az el... Allora passiamo... Akkor... A keresztények helyzete a vallásszabadság tekintetében következő témánk. Salvatore Iacolino, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az antiszemitizmus, az antiszlamizmus, illetve a keresztények elleni érzelmek még mindig jelen vannak a világ számos részében. A nemrégiben let, lezajlott véres események a Pakisztánban, Egyiptomban, Nigériában és Cipruson élő keresztények elleni fellépésekre reagálni kell. Maga vallásszabadság olyan elv, amelyetnek nem szabad károsulnia. Az alapszabadságokat garantálni kell keresztényeknek is, és másoknak is. Az Európai Uniónak a gazdasági válság közepette nem szabad oda nem figyelni ezekre a kérdésekre. Az iszlám kérdésére mindenképpen odafigyelni, illetve úgy vélem, hogy az a 4 milliós finanszírozási eszköz, amit erre szántunk volna, hasznos lett volna, a felhasználjuk. Köszönöm szépen, Antinóró képviselő. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma egy nagyon fontos dolgot szavaztunk meg, a vallásszabadság az alapjogok fontos része. Az, egyetem, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában is megnyilvánul ez. Úgy gondolom, hogy a vallásszabadság, illetve az a szabadság, hogy privát szféránkban is nyilvánosan is gyakorolhatjuk a vallásunkat, az egyik legalapvetőbb jog. Az elmúlt hónapokban azonban a keresztény kisebbség nagyon sok támadás áldozata lett, az, a világ számos részén fellépnek a keresztény kisebbségek ellen. Tehát a világ, vallásszabadság veszélyben forog. Sokszor politikai célokra vagy gazdasági célokra használják fel a vallási kérdéseket. Nagyon sokszor elhallgattatják azokat, akik nem értenek ezzel egyet. Elnök, köszönöm szépen. Schmidt úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A fenntartások egy részét már elmondták a kollégák, ezekkel én is egyetértek. Van egy elem a jelentésben, amelyel azonban nem foglalkoztunk eddig, a hetes preambulum bekezdés. Itt a török hatóságokról van szó, és arról, hogy Észak-Cipruson hogyan érvényesítik a török érdekeket. Ez gyakorlatilag egy jogtalanul megszállt terület, és a törökök úgy akarják felvetetni magukat az EU-ba, hogy ezen nem változtatnak. A görög ciprióták, akik haza szeretnének térni, és egyházukban szabadon szeretnék gyakorolni vallásukat, azokat a törökök feltartóztatják, a templomokat még helyreállítani sem lehet, és saját tulajdonukhoz nem férnek hozzá. Észak-Cipruson ez a helyzetesség, ezt végre elfogadni, ez diszkrimináció, a keresztények egyértelmű elnyomása. És mindezt egy olyan ország követi el, amely EU-tag szeretne lenni. Ez elfogadhatatlan. Legyünk konzekvensek, vonjuk le a következtetéseket, és javasoljuk azt, hogy a Törökországgal folytatott tárgyalásokat felfüggesztjük, amíg ez nem változik. Marek. Marek Grobászki következik. E, Köszönöm szépen a elnök úr. Európai gyökerei, saját gyökerei miatt köteles megvédeni világszerte a keresztényeket. Ez az állásfoglalás, ennek a kifejeződése, ezért is támogattam. Ugyanakkor Európa másfelől annak érdekében is fel kell, hogy lépjen, hogy hogy el is kerüljük az ilyen üldöztetéseket a jövőben. Jelen képviselő. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ostatnio... Köszönöm, elnök úr. Nemrégiben a világ egyes országaiban, ahol az iszlám lakosság van többségben, egyre több esetről hallunk, ahol a keresztény kisebbséget elnyomják különböző módon a vallásszabadság nem érvényesül, az Európai Uniónak pedig ez egyik legfőbb prioritása. Ezért teljes merszélettségben támogattam azt, amikor Buzek elnök úr felszólalt ezen cselekményekkel szemben, és minden olyan intézkedést támogatok, amely a keresztények biztonságát garantáljuk jogsértéseiket, jogaik megsértését kifogásoljuk 2009-ben már egyszer eldöntöttük, hogy javítani kéne világszerte a keresztények védelmét, és külön megbízott kinevezéséről is szó volt. A mai állásfoglalás kiváló kiindulási pont a következő időszak harcaihoz. Andrej Zsib következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Üdvözlöm ennek az állásfoglalásnak az elfogadását, én társszerzője voltam, és rá szeretnék mutatni, hogy mennyire hálás vagyok Eston asszonynak támogatásáért a keresztény üldözésekkel szemben Alexandriában felszólalt ő is. Püspököket <clears throat> támadnak, üldöznek el, Irakban is Néhány hónapon belül várhatóan bekövetkezik majd második János Pál pápa boldoga avatása. Emlékszünk még tanítására, arra, hogy hogyan látogatott meg mecseteket és zsinagógákat, és a világon mindenhol az emberek alapvető szabadságjogaiért állt ki. Minden politikai eszközt fel kell használnunk annak érdekében, hogy azoknak a sorsán javítsunk, akiket üldöznek a világban. Óra a parol. Köszönöm szépen. Kellem úr következik. Grazie, Presidente. Uh, I voted for this... Köszönöm, elnök úr. Történelmi állásfoglalásról van szó, mellette szavaztam, egyik társszerzője vagyok. Ugyanakkor egyfajta üzenetet is tartalmaz ez a bizottság és a fő képviselő felé. Ezeket mi hamarabb meg kell valósítani. Először is sürgősen egy EU stratégiát kell kialakítani a bizottságnak a vallás szabadság témájában. Föl kell tüntetni azt, hogy milyen szankciókat kell bevezetni olyan államok ellen, amelyek nem védik meg a vallási kisebbségeket. A második dolog, az emberi jogi igazgatóságban, a külügyi szolgálaton belül egy szolgálatot kell felállítani, amely a vallásszabadságot figyeli, és amely évente beszámol a parlamentnek. Köszönöm. Köszönöm, Kellam úr. Muscardini asszony. Elnök úr, a vallásszabadság a civilizáció egyik alapértéke. Demokrácia nélkül ez értelmét veszti, és az emberi méltóságot, méltósági sárba tiportatik nélkül. A fundamentalista meggondolások, keresztény, új keresztény mártírokat hoztak létre. Azt gondolom, hogy a fundamentalista kultúra hozta létre ezeket a támadásokat, ezt kell el kell ítélni. Minden egyes alkalommal el kell ítélni az olyan megnyilvánulásokat, amelyek a vallás szabadságát akadályozzak meg. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség elítélje ezeket a támadásokat, mégpedig sürgős jelleggel, akkor, hogyha üldözik a keresztényeket, vagy a vallási kisebbségeket. A koptok már évszázadok óta jelen vannak Egyiptomban, illetve ott vannak a keresztények Irakban is. Köszönetet mondok, mondok Buzek úrnak, hogy felemelte a szavát a keresztény áldozatok érdekében, illetve a fundamentalizmus ellen szólalt fel. Remélem, hogy a hit, a, a szabadság, illetve az igazságosság megvalósul majd elnök. Köszönöm szépen, Zulli képviselő következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is az ellásfogás mellett szavaztam, mert a valási kisebbségek támogatása, védelme a világban nagyon aktuális ma. Aggasztónak tartom azt, hogy 2011-ben még mindig üldöznek valakit vallásáért. Az alapjogi karta 11. cikke világosan értelmezhető. Feketén-fehéren leírja, hogy a vallásszabadság minden területen meg kell, hogy valósuljon. Az elmúlt hetekben komoly támadások érték a keresztényeket, és ezért az összes kormánynak az Európai Unióban nagyon gyorsan el kell fogadnia olyan lépéseket, amelyeken védik az összes vallási kisebbséget. Az EU célja az, hogy vallás között, vallások közötti párbeszédet alakítson ki, illetve hogy együttműködjenek az EU-s országok ebben a kérdésben főleg azokon, illetve együtt kell működnünk azokkal az országokkal is, ahol még nem valósul meg a vallásszabadság. Ennek mindenhol kivételek nélkül meg kell valósulni. Elnök, köszönöm szépen, Ronculi asszony, most Takula képviselő következik. Puhemies, tämä on historiallinen ja hyvä päätöslauselma. Köszönöm a szót. Nagyon jó ez az állásfoglalás. a vallásszabadság érvényesülését Európában kell először garantálni. Gyökereink miatt, keresztény gyökereink miatt azonban világszerte is meg kell védenünk a keresztényeket. Minden európai alapérték eredetileg keresztény értékekből nőtt ki. A egyiptomi koptok üldöztetése kapcsán meg kell szólalnunk. A keresztények külön védelmet igényelnek világszerte, nem csak Egyiptomban, hanem más országokban is súlyos a helyzet, Törökországban, Szíriában, de még az Európai Unión belül is vannak incidensek, keresztény ellenes megmozdulások. Feladtuk saját értékeinket, túlzottan engedtünk az iszlamizmusnak, a saját keresztény értékeinktől elszakadtunk, a vallási szabadság érdekében párbeszédet kéne, többet kéne folytatni párbeszédet az alapértékekről, hiszen itt az Európai Unió alapértékeiről van szó, és ezeket érvényesítenünk kell, meg kell védenünk őket. Ez az európai identitás rész. Köszönöm szépen. Kleis képviselő. Ja, dank u voorzitter. Ik heb voor de resolutie over de situatie... Köszönöm szépen, elnök úr. A keresztények helyzetéhez szeretnék hozzászólni. Megszavaztam az állásfoglalást, és nagyon örülök, hogy elfogadtuk. Mégis aggódom a megfogalmazás miatt. Vannak itt kétértelmű dolgok, Például úgy tűnhet a szövegből, mintha a keresztények az iszlám országokban lennének csak fenyegettetek, de Európában is gyakran sérül a vallásszabadság. Vannak Európában is esetek, Ezeket azonban nem szabad azonos szintre helyezni azzal a és szerkezeti diszkriminációval, amelyekkel a keresztények az iszlám országaiban szembesülnek. Ott fizikai erőszak érvényesül gyakran, de sokszor ezen országok hivatalos politikai intézkedéseket tesznek a keresztények ellen. Ott például, Törökországban például gyakran nehéz a templomok felújítása, a konstantinápolyi pátriárka gyakran nem tud megfelelően intézkedni, ez igazi botrány Törökországban. Kelly úr következik. Támogatjuk ezt a fontos állásfoglalást. Fontos volt a vita is, amelyet hallottunk. Köszönöm Buzek úrnak, hogy aktívan fellépett érdekeink mellett. Nem régiben a Szent Római Birodalom kapcsán újra felmerült, hogy Európának mik az értékei. Nem csak azt kell garantálnunk, hogy a szólásszabadság érvényesüljön a világban, hanem a vallásszabadság is az Európai Unión belül, és a csatlakozni kiváló országokban különösen oda kell figyelnünk erre. A... Örülök annak, hogy egyhangulag elfogadtuk ezt a jelentést. Helen uh, A fehér oroszországi helyzetet szeretnék hozzászólni. Dopo. Akkor majd később. Csárneszki úr. Ugyanez a gond? Czarnecki úr. Grazie, Presidente. A, proszę Państwa, ta rezolucja jest bardzo ważna. Köszönöm, elnök úr. Az állásfoglalás nagyon jelentős mérföldkő, mert ez az első ilyen jellegű állásfoglalásunk. Ismerjük az iraki keresztények helyzetét, a programot, programot ellenük. Egyiptomban ugyanez a helyzet. És nem volt ez mindig így, romlott a helyzet. Sok egyedi esetről tudunk, gyilkosságokról tudunk, keresztények vallási alapú meggyilkolásáról Törökországban, Szíriában, Pakisztánban, papokat gyilkoltak meg, és egyes afrikai országokban is szaporodnak ezek az esetek. Ezért nagyon meglep, hogy Barózó biztos, vagy bizottság elnök úr nem szólalt meg még mindig ebben az ügyben. Nagyon sok miniszterelnök tagállamonként már megszólalt és próbálja őt rávenni arra, hogy mondjon valamit az EU nevében is. Eddig ezt nem tette meg, jó lenne már, ha lépne. Most következik a fehérországi helyzettel foglalkozó jelentés Henen úr. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy házunk elítéli a fehér rendszer autokrata jellegét. Húsz évvel ezelőtthöz képest sem javult a helyzet. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy ez a jelentés arra indíthatna minket, hogy magunknak a lelkiismeretét is megvizsgáljuk. Például, hogy hogyan viselkedünk az oroszokkal szemben. Ugye tudjuk, hogy egy 27 tagú politbüró uralkodik az EU fölött is, Nézzünk csak körbe. Egy kicsit úgy működünk már, mint a Szovjetunió öt éves tervek alapján, és külön boltjai vannak az eukratáknak, külön limuzinokon szállítják őket. A rossz lelkiismeret jellemezhetne minket nyugodtan, ha észrevennénk, hogy mit csinálunk. Tehát miközben szeretnénk felszólítani egyes országokat, hogy viselkedjenek kevésbé autokrata módon. Először nézzünk szembe önmagunkkal, ha kérhetem. Köszönöm szépen. Répo képviselő. Minä äänestin myös päätöslauselman puolesta. Köszönöm szépen. Én az állásfoglalás mellett szavaztam. Azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, amit tehetünk. Az Európai Uniónak nagyon oda kell figyelni az emberi jogok helyzetére. Hol sértik meg az emberi jogokat a közel-keleten? Aztán az ifjúság, illetve Fehérországban. Aztán az ifjúság kérdéseire is figyeljünk oda, hiszen az ifjúsági szervezetek sokszor nem működhetnek szabadon. Egy az, az utcára vonulás nem valósulhat meg, és azt gondolom, hogy nem megfelelő az, hogy némák maradunk ezen problémákkal kapcsolatban. A szólásszabadság Sárba Tibrás ellen is föl kell szólalnunk. Sajnálatos modern a fehér, orosz, fehér oroszok nem hallathatják hangukat. Kérem, hogy az értékeinknek megfelelően álljunk ki mellettük. Elnök, köszönöm szépen, Répor! Vigenyin úr következik két percre. Köszönöm. A szocialisták és demokraták frakciója támogatja az állásfoglalást. Meggyőződésünk, hogy egyértelmű politikai üzenetet tartalmaz ez a fehér orosz hatóságoknak, a civil társadalomnak, a médiának is, és mindazoknak, akik a demokratikus előrelépésért küzdenek ebben az állásfoglalásban a bizottság, a tanács analízisére is tám- támaszkodtunk, és szeretnénk, hogyha hatást érne el. Lukasenko beiktatási ceremóniája holnap lesz, és mindez nem terelheti el a figyelmünket arról, hogy árnyék vetül az ő úgynevezett megválasztására. Az Európai Unióban teljesen más elvek, rendszerek, eljárások működnek. Ezt a fajta hatalmi ö, mámort ö, el kell ítélnünk. Tény az, hogy nem sokat tudunk elérni, éppen ezért új módszerek lenne szükség, minden adott helyzetben új mechanizmusra van szükség. A jelentés egy pár ilyet javasol, olyanokat is, amelyeket eddig nem próbáltunk ki, olyan szankciókat is, koordinált fellépést, amelyek a nem EU tagállam szomszéd országokkal, mint például Oroszországgal, Ukrajnával is összefogna Fehér Oroszország demokratizálása érdekében. Egy igazán koordinált közös fellépés talán hatást érhet el, egy olyan politikai klímát teremthet, amelyen belül csírázhatnak lassan a demokratizmus első növényei, egy demokratikus választás is kirajzolódhat. Szerintem delegációt kell küldeni Fehér Oroszországba ezen problémák megvitatására, és ennek a sikere vagy kudarca mutatja majd meg, hogy a fehér orosz hatalom most éppen hol tart. Minden létező lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy támogassuk a civil társadalmat, a demokratizációt. Sonic. Köszönöm, Vigenyén úr. Most Boguslav Sonic következik. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék arról beszélni, hogy milyen felháborítónak tartom EU, az EU és Fehér Oroszország összehasonlítását. Sok butaság hangzott ma itt, és az ebben a különösen zavaró, hogy sok kolléga ezeket meg is tapsolja. Lukasenko rezsimjét el kell szigetelni. Eddig úgy véltük, hogy demokratikusá válik lassanként majd ez az ország, de úgy tűnik, hogy ez nem így történt. A rezsimet sújtó szankciókat úgy kell megformálni, kialakítani, hogy ezeknek eredménye is legyen. Európa közvetlen közelébe helyezkedik el Fehér Oroszország, és úgy gondolom, hogy ugyanolyan elvárásokat kell támasztani Félországgal kapcsolatban, mint a tagállamokkal kapcsolatban. Remélem, hogy az Európai Bizottság sokkal jobban fogja majd támogatni a független médiát, a Bielszet, Russziát és más csatornákat, hiszen tájékoztatással járnak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wydarzenie... Bielan úr, köszönöm szépen. Az elnökválasztással kapcsolatos fehér orosz események ismételten megmutatták, hogy az Európai Unió közvéleményén nem elég erős. Az aktivistákra lecsapott Lukashenko visszatért diktatúrájának legsötétebb módszereihez, letartóztatta az ellenzéki vezetőket, az elnök jelölteket. Ez az emberi jogok sárba tiprása és a demokratikus európai országok elveinek tiszteletben nem, térte, nem tartása. Arra kérjük fel és utasítjuk a Lukasenko rezsimet, hogy azonnal szabadítsák fel a fogvatartottakat, elítélem a Lukasenko rezsimet. Remélem, hogy az EU-s nyomás nem a fehér orosz polgárokat, hanem az országot, a rezsimet sújtják majd. Örülök annak, hogy a civil társadalom lassan ugyan de fejlődik, Fontos az, a különböző civil szervezetek támogatása. Köszönöm, Messzes, mint Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs kétség a felől, hogy Fehér Oroszország itt Európában a legtöbb gondot okozza nekünk. Az utolsó kommunista diktatúráról van szó, ezért minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy bíráljuk ezt a rezsimet. Természetesen nem szabad követ kövekkel dobálózni, hogy az ember egy üvegházban ül. Éppen ezért meg kell vizsgálnunk az EU-t és Fehér Oroszország szemszögéből. Vannak olyan EU tisztviselők, amelyeknek nincs is mandátuma, a lakosság nem választotta meg őket. Nincs mandátumuk, mégis javaslatokat tesznek, és ha ezt a javaslatot elfogadják, akkor ennek rendkívül nagy kihatása van a tagállamok jogalkotására. A bírák teljesen távol állnak a történésektől, nem tudják befolyásolni azokat. Ugyanez a helyzet ebben a parlamentben is, sokan nagyon jól érzik magukat ebben az üvegpalotában, és teljesen elveszítették a kapcsolatot az európai lakosság gondjaival. Hogyha ezt Fehér szemszögéből szemléljük, akkor bennünket is lehet egy diktatúrával vádolni, amelyet az Európai Unió szeretne leküzdeni. Csárneszkő úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás kapcsán pontosan tudnunk kell, hogy Fehér Oroszország helyzete speciális, mert itt egy olyan hatalommal van dolgunk, ahol hirtelen kitört az erőszak a civil aktivistákkal szemben, amit persze részben az Európai Unió tagállamainak politikája váltott ki, közvetettem, mert gyakorlatilag Lukasenkót szalonképessé tettük azáltal, hogy Litvániában és Olasz, Olaszországban fogadtuk, illetve német és lengyel politikusokkal is találkozhatott. Ha komolyan gondoljuk a fehér oroszországi jogokért folytatott küzdelmünket, akkor ilyen hibákat nem szabad elkövetni. Köszönöm szépen! Következő témánk a versenypolitika 2009-es évi jelentés Kozlik képviselő. Grazie. Vážený pán prezident, stení kolegovia, skúsení z viacerých... Kedves kollégák, több tagállam tapasztalata alapján tudjuk, hogy a tanács egyes számú rendelete után 6 évvel, ugye 2003-ban született ez, illetve hát most már ugye 8 évvel, semmilyen ö, eredményt nem értünk el, még a gazdasági versenyszabályok területén sem. A tagállamok ö, és az Európai Bizottság a bíróság előzetes döntése ellenére sem léptek, pedig lett volna a bizottságnak hatásköre a beavatkozásra. A gyakorlat miatt, az alkalmazás hiánya miatt nemrégiben a bizottsághoz fordultam, hogy a nemzeti bíróságokat is szólítsa föl ezen jogszerűtlenség felülvizsgálatára. A versenyképességről szóló jelentésben ezt is beleírtuk, az elnök félbeszakítja a felszorult. Messerschmidt úr. Europæisk konkurrenceevne er under et gevaldigt Elnök úr, az európai versenyképesség jelenleg nagy kihívásokkal szembesül. Van-e valóban a tagállamokban akarat arra vonatkozóan, hogy javuljon a helyzet? Lát, láttuk, hogy ja, megteremtették a tagállamokkal közös valutát, ez most gyakorlatilag tönkreteszi Európa gazdaságát, ez a valuta. És különösen azért, mert nem hajlandók a tagállamok reformokra, a versenyképességet növelő intézkedések megtételére. India, Kína, Dél-Amerika tükrében hátul kullogunk. Nem tudunk semben sem megegyezni. Az európai szabadalom ról folytatott vita mutatja, hogy milyen katasztrofális a helyzet, hogy mennyire nem hatékony az európai intézmények működése. Elveszünk a részletekben, a technikai részletekben, nem tudunk semben sem megegyezni. Milyen közös alapra lehetne helyezni egyáltalán a gazdasági együttműködést Európán belül, hogyha így működünk? Aș vrea să intervin pe marginea uh, Belarusului Köszönöm szépen. Fehér Oroszországgal kapcsolatban lett volna még mondani való. Sulla Bielorussia abbiamo già fatto. De hát témának már vége van. Kicsit korábban kellett volna kapcsolnia. De írásban még benyújthatja a magyarázatát. Ismétli ő magát az elnök, Fehér Oroszország témát már lezártuk. Hamarabb kellett volna jelentkezni. Most az a megoldás maradt még, hogy hogy írásban nyújtja be ezt a magyarázatot. A capito? Értette? Most nem lehet? Nem, most nem lehet, mondja az elnök. Korábban kellett volna. Amikor a többiek beszéltek Fehér Oroszországról. De ön akkor nem kért szót, ezért aztán nem adtunk szót önnek így aztán most elküldheti írásban a magyarázatot. Ez így megfelelő? Köszönöm szépen. Muscardini asszony következik. Presidente, ho apprezzato la flessibilità. Elnök úr, értékeltem, hogy az állami támogatásokkal kapcsolatban a bizottság ilyen rugalmas volt. Örülnék annak, hogyha részletesen összefoglalnák azt, hogy milyen döntések születtek annak érdekében, hogy a teljes eh, unió területén megvalósuljon az egyenlő feltételek alkalmazása. Különböző állami támogatások eh, kérdése nagyon magas mértéket értek ezek el, és ezek nem mindig megfelelően befolyásolják a, belpolit- a versenypolitikát. Úgy gondolom, hogy a közpénzeket arra kellett volna használni, hogy fejleszünk. Remélem, hogy az adófizetők pénzét megfelelően használjuk, nem a banki, nem a menedzsereknek és a bankároknak a gazdagságát növeljük. A gazdaságra a káros spekulációt mindenképpen korlátozni kell. Örülök annak, hogy közérdekű projekteket támogatunk, például a megújuló energiaforrások témájában. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Kelly úr. Elnök úr, örömmel támogattam ezt az állásfoglalást, mert úgy gondolom, hogy az Európai Unió fő funkciója a fair verseny garantálása, különösen a kis és középméretű vállalkozások miatt és a fogyasztók érdekében. Régóta tudjuk, hogy hogy ugyanakkor a benzil és dízelolaj árak nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Egyre több a gyanú. And of course, uh, recently we saw where the Europe... hogy ezek sérülnek, a roaming díjak és a szarvasmarha tenyésztők ügye is rávilágít erre. Azonnali védelmére van szükség a közös piacnak a verseny. Köszönöm, Csárnészki. E, grazie, Presidente. E, to ważny raport. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos jelentés ez. Olyan a szer, ö, olyan személy szerezte ezt a jelentést, akinek komoly tapasztalata van ezen a téren. Le kell szögeznünk, hogy az Európai Unió sokkal nyitottabbnak kéne lennie, illetve a vers, illetve sokkal versenyképesség, versenyképesebbnek kéne lennie. Ne féljünk ettől, ez csak az Európai Unió növekedéséhez vezethet. Jelenleg hátul kullogunk a versenyben, az Egyesült Államok és Ázsia mögött vagyunk. A hasonló ellensfoglalások azt gondolom, hogy növelhetik az EU-s gazdaság hatékonyságát, ezért van ezekre szükség. Elnök, köszönöm szépen. Következik az északi sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politika témája, Takula úr arvoisa puhemies haluan tästä kiittää. elnök úr köszönöm gahler kollégának ezt a kiváló jelentést, amely figyelembe veszi a lehetséges összes szempontot a északi sarki térség szempontjából. Örömmel támogattam ezt a jelentést, az egész eljárást a klímaváltozásról is beszél a szöveg, a helyi lakosság megélhetéséről. Gáler úr továbbá beleírta a szövegbe, hogy mennyire fontos a lappok és egyéb helyi etnikai csoportok külön védelme. A Lapland Egyetem, a Lapföldi Egyetem szolgálhatna az ilyen jellegű információk Európa szerte történő terjesztésének központjaként. Köszönöm a kollégáknak a segítséget. Itt Európa jövőjéről van szó, amikor az északi sarki térségről beszélünk. Köszönöm még egyszer Gáler úrnak. Köszönöm szépen. Váltsunk témát. Európai Unió Fekete-tengeri az Európai Unió Fekete-tengeri stratégiája. Vigenyin úr következik, két percre adom meg. Vigenyin úr, figyeljen! Due minuti. Két perce van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, az Európai Uniós Fekete-tengeri Stratégia nagyon fontos jelentés, és éppen időben érkezik, hiszen egyensúly teremt az eddig eredmények között, illetve számos javaslatot tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió mit tehet a jövőben. Úgy véljük, hogy a politikai koordináció a különböző ö, együttműködésre, különböző szintjére hajlandó partnerek között nem egyszerű dolog. De mindenképpen politikai szinten kell koordinálni erőfeszítésénként. Három tagállammal határos a Fekete-tenger van, ott még egy tagjelölt ország is, stratégiai partnereink is vannak a régióban. Nos, az eddigiekben nem használtuk ki az összes Fekete-tengeri régióban rejlő potenciált. A Fekete-tengeri szinergia a kezdetek óta sajnálatos módon nem elég hatékony, volt, ezt kell felfejleszteni stratégiával. Különböző együttműködési, együttműködési modellek, modelleket használhatunk fel, de ezeket a, tár, a létező, például balti-tengeri stratégiákat ö, kell módosítani, hogy alkalmazzuk ezeket a régióra. Számos lépést kell tenni, mi hamarabb. Sajnálatos módon azonban nem mindenre gondoltunk. Például, például a szomszédsági politika felülvizsgálatánál el kell gondolkodni azon, hogy a kereti partnerség, illetve a Fekete-tengeri stratégia hogyan hangolható jobban össze. Tudjuk, hogy a legtöbb Fekete-tengeri tagállam tagja a szinergiának. Aztán a miniszteri és parlamenti együttműködést is szorosabbra kell vonni, illetve össze kell jobban kapcsolni a Duna stratégiát, illetve a Fekete-tengeri stratégiát. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a Fekete-tengeri stratégiára külön költségvetési sor vonatkozon. Köszönöm, Grip, vagy Grips. Köszönöm, Presidente, inicjatywa, aby polityka wobec Morza Czarnego stała Ez a teljes körű stratégia és az elirányuló kezdeményezés, amelyet Ungureanu úr írt, feltétlenül támogatandó. Románia és Bulgária eu miatt is, de a keleti partnerség megerősítése az orosz félel folytatott tárgyalások hatásossága miatt is. Ennek a régiónak politikai jelentősége van az EU szempontjából, gazdasági szempontból is fontos, energia ö, utak mennek ott, és különösen a Nabucco projekt miatt, amely az európai gázellátás diversifikációját szolgálhatná. Egyetértek a szerzővel, gratulálok neki mellesleg, hogy minden a régióban található ország érdekeiről szól, és a stratégiát úgy fogalmazza meg, hogy ezek országokat az együttműködésre ösztönözze. Mészáros képviselő. 2007-ben, mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz, a Fekete-tenger részben az Európai Unió belső tengerévé vált. Stratégiai szempontból egy nagyon fontos területről beszélünk, ahol szükséges szerepvállalásunk elmélyítése ehhez nélkülözhetetlen hogy a parlament egy új stratégiát dolgozzon ki a megfelelő pénzügyi és emberi erőforrások biztostása mellett egy külön uniós költségvetési tétel formájában. az új stratégiának a fekete tengeri térség békéjének stabilitásának és jólétének biztostását kell szolgálnia valamint garantálnia az uniós energiabiztonságot. az ellátási útvonalak és források diverzifikálását még erősebben kell érvényesteni ezért szeretném hangsúlyozni a fekete tengeri kikötőkben tervezett cseppfolyós földgázterminálok fejlesztésének jelentőségét. a régióban található tranzitútvonalak is jelentősen javthatják az eu ellátásának biztonságát. az eu számára kiemelt fontosságú nabucco a transzadriai gázvezeték és a páneurópai kőolajvezeték sikerének elengedhetetlen eleme a fekete tenger országai együttműködésének további elmélytése. ezért támogattam a jelentést köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a szavazat magyarázatok végére értünk. Vagy mégsem, Préda úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Szerettem volna megmagyarázni a szavazatomat, az EU stratégiával kapcsolatban, és uh, Ungureanu úrnak is megígértem, hogy mondok valamit. Ungureanu úr elképzelései nagyon érdekesen valósulnak meg ebben a stratégiai jelentésben, hiszen az Európai Unió hasonló dolgot szeretne megvalósítani ebben a stratégiában, mint a Balti tengeren. Ezt alkalmazzuk a Fekete-tengerre. Örülök annak, hogy ilyen jól sikerült ez a szöveg, illetve a módosítások. Fontos az, fontosnak tartom az, hogy olyan programokat fogunk támogatni, például civil szervezetek közreműködésével, amelyek a különböző kultúrák közötti párbeszédet erősítik. A civil szervezeteknek pozitív szerepe lehet a régióban. A környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési szempontokat össze kell tudni egyeztetni, illetve a Fekete-tengeri szennyezés ellenes egyezményt is komolyan kell venni. Remélem, hogy a tanács alaposan meggondolja ezeket a kérdéseket. Elnök, hogyha legközelebb időben jelentkezik, akkor meg tudjuk adni a szót, így most nem is jelentkezett. Hogy adtuk, hogyan adhattuk volna meg a szót? De jelentkeztem? Nem, nem jelentkezett. Majd legközelebb kérem, hogy ne felejtse Jó, Jó? Jó étvágyat, köszönöm szépen. Berekeztem az ülést 15 óráig.